örökösödési bizonyítvány és az öröklési ügyek. Megadom a szót. Efaristo elnök úr, köszönöm szépen. Äh, liebe Frau Kommissarin. Biztos asszony, kedves kollégák, hölgyeim és uraim, az európai polgárok számára egy másik országban, hogyha laknak, és ott ingatlan tulajdonok van, akkor egyszerűen lehetetlenség az örököseknek azt hátrahagyni. A, ha mégis, akkor nagyon sok időbe és pénzbe kerül. 12 millióan élnek az EU állampolgárok közül más tagállamban. A, 13 százalék vegyes házasság, és mintegy 20, 20 millió a harmadik állambeli polgár az Európai Unióban, aki, őket mind érinti ez a helyzet, éppen ezért az egységes szabályozás magától értetődik. A jövőben az állampolgárok meghatározhatják és választhatnak, hogy mely ország legyen, mely ország joga legyen hatályos. Ez teljesen új sok tagállam szágára. Hogyha nincsen jogválasztás az érintett részéről, akkor a haláleset idejében a szokásos lakhely szerinti ország joga lesz az irányadó. Természetesen van a köteles tarts rész joga, amit mindez érint, az ingatlan jog, tehát nem lesz a jövőben ezután már öm, örökség megosztás. Mindenki a saját jogát alkalmazhatja ellentétben az eddigiekkel, a jövőben a bírósági határozatokat kölcsönösen el kell fogadni. Azok az örökösök, akik eddig a különböző hatóságokkal kellettek, hogy a különböző országokban harcoljanak, most szintén nem kell, hogy ezt megtegyék, hiszen a létrejön az Európai Örökségi Tanúsítvány, amelyet minden tagállamban el kell ismerni, és ezt a különböző hagyaték, a, és a különböző földjegyzékek, földkönyvi hivatalokba pedig bejegyzésként lehet használni, átutalásra is lehet használni ezeket a tanúsítványokat, és mindezzel időt, energiát, pénzt takarítanak meg. Hadd utaljak több dologra. Először is nem vonatkozik az örökösödési adót ez a rendelet, ez az első és a második kérdés az, állam, az állampolgárok részéről, és erre vonatkozóan is érdemes egy saját kezdeményezést tennünk. A második a, a nemzetközi magánjogot szabályozza csak a rendelet, az anyagi öröklési jogot nem. A harmadik pedig a rendelet hatályba lévését követően három évig még az előző szabályozás marad hatályban. A harmadik dolog pedig az, hogy az Egyesült Királyság és Írország élt a kimaradás jogával, ugyanez vonatkozik Dániára is. A többi rendelettel ellentében a ennél a rendeletnél nem kodifikációról van szó, és nem a már meglévő egyezmények lezárásáról, hanem egy olyan új szövegről, amelyet a minden tagállam egyetértésével fogalmaztak meg a bizottságnak, rendkívüli elismeréssel és tisztelettel tartozunk emiatt. Ugyanúgy a tanácskozások során amelyek két és fél évig zajlottak, jelentősen sikerült javítani a, tör, a törvényszöveget az intézmények együttműködésének köve, illetően. A jogi szakbizottság belő kollégák kiváló mértékben is remekül támogatták a munkát. Jelentős javították a szöveget, egészítették ki, de ugyanez vonatkozik a tanácsra is. Minden információt intenzíven feldolgoztak, tisztáztak, és ez is hozzájárult a szöveg A Dán elnökségnek külön köszönjük, hogy lezárták, kvázi összefonták a zsák száját, befejezték a munkát. Nem csak, hogy kiváló a javaslat, amit a bizottság előterjesztett, hanem a, a tanácskozások és szakmaikat szakmailag kiválóan vezette és irányította. Biztos asszony, mivel Az esélyegyenlőségről beszéltünk, hadd jelezzem, hogy a tanács és a bizottság részvétele ebben a munkában szinte kizárólag azt jelentette, hogy nők vettek részt. Szeretném, ha átadnák köszönetemet nekik. Mindjárt befejezem. Egyszerű, érthető a szöveg, mégis a súlyos nehéz kérdéseket sikerült megoldani, amelyek felmerültek. Remélhetőleg az állampolgárok egy- egyetértését fogja előidézni. És köszönöm szépen, az elnök félbeszakítja az előadót. Nagyon szépen köszönöm, Lechner úr. A bizottság nevében Reding asszonynak adom meg a szót. Believe me, I'm very... Köszönöm, elnök úr. Nagyon örülök annak, hogy ez a javaslat a mai plenáris ülés napirendjén szerepel, hiszen a polgárok nagyon régóta várják ezt az anyagot, túl régóta. A tanács 2000-ben megállapította azt, hogy ez a probléma egy olyan területet érint, ahol fellépésre van szükség, és első alkalommal kerül sor arra, hogy Európai Uniós eszközt sikerül elfogadni az öröklés területén. Ez pedig nem keveseket érint, hiszen körülbelül 10%-a az öröklési eseteknek nemzetközi dimenziót ölel fel. Összesen 120 eh, milliárd eurónyi összeget jelent mindez, éppen ezért ez a jelentés eh, esélyt biztosít arra, hogy az Európai Unió fellépjen és megkönnyítse az emberek helyzetét nagyon nehéz emberi és jogi helyzetekben. Tisztában vagyok azzal, hogy az öröklési kérdések nagyon érzékeny kérdések, és ezek összekapcsolódnak nemzeti politikákkal, családvédelmi politikákkal, illetve különböző jogrendszerekkel. És itt a tagországok között jelentős különbségek vannak. Szerencsére reák eh, jelentéstevőnk van Lechner úr személyében, és azt gondolom, hogy ez lesz az utolsó felépések egyike Lechner úr számára, hiszen ő nyugdíjba fog menni. Azt gondolom, Lechner úr, hogy ezzel a az anyaggal nyomot hagyott az Európai Parlament munkáján, és mindannyian köszönetet szeretnénk mondani önnek azokért az erőfeszítésekért, amelyeket ön az európai polgárok érdekében tett. Az eredmény, amelyre javaslatot tett a jelentéstevő, hangsúly, nagyon hangsúlyos, és a bizottság őt támogatni szeretné. Továbbra is az egyik legfontosabb politikai cél marad a bizottság számára az, hogy az öröklési folyamatokat egyetlen egy eh, törvény szabályozza, mégpedig az állt, a szokásos tartózkodási hely alapján, és nagyon fontos, hogy az emberek előre tervezhessék eh, az öröklést, eh, választhassanak a származási országuk, illetve a tartózkodási országok között, ahova távoznak. Nagyon fontos, hogy Európában az autentikus eszközök szabad áramlása is megvalósuljon, és az európai öröklési tanúsítvány pedig lehetőséget biztosít az emberek számára ahhoz, hogy éljenek jogaikkal az Európai Unió teljes területén. Teljes mértékben egyetértek a jelentéstevővel, a szöveg, amelyről a vita folyik már oly régóta, nagyon nagy mértékben javult, köszönhetően a jelentéstevő kitartó munkájának, illetve a szakbizottság erőfeszítéseinek. A jelentéstevő ragaszkodott ahhoz, hogy jogbiztonságot teremtsen olyanok számára, akik végrendeletet hoznak létre. Köszönjük szépen ezt a munkát, és biztos vagyok abban, hogy ezzel sikerül eredményt felmutatnunk az európai polgárok évében, és igenis bebizonyíthatjuk azt, hogy törődünk velük. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most áttérünk a frakciók felszólalóihoz. És az első közülük Léne úr az Európai Néppárt nevében. Öni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt biztosasszony, Jelentéstevő úr, kár. Soha nem tanulja meg ez a ház. Itt éjjel ülésezünk, és egy roppant fontos jogalkotási tervezetről beszélünk. Ahogy Reding asszony is elmondta, az Európai Unió 10 százalékát, és 15 millió embert közvetlenül érint ez, és valószínűleg közvetett módon sokkal több embert érint ez. Ma pedig ismét éjjel ülésezünk. El kellene gondolkozni például az elnökök konferenciáján azon, hogy egy stratégiai vitát nem lehetne-e máskor megtárgyalni. Esetleg egy kicsit prominensebb helyre is kerülhetne ez a téma, amely olyan sok európait érint. Szerintem sokkal jobb lenne ennek a háznak a renoméja is, mint ahogy ez néhány országban megszokott. Nagyon fontos és nagyon nehéz témáról van szó, nagyon összetett témáról van szó, és szeretném a jogi bizottság nevében is megköszönni Kurt Lechner úrnak ezt, hiszen nagyon sokáig ott dolgozott, az egyik legkompetensebb munkatársunk volt. Szeretném megköszönni ezt a munkát. Kurt ezzel a parlamentnek igazi búcsú ajándékot adott. Nagyon fontos politikailag, és nagyon fontos jogilag is ez a búcsú ajándék, és szerintem ezt is mindenképpen meg kell említeni a vita során. Úgy döntött, hogy a hét végén mandátumáról lemond, és sajnos, hangsúlyozom, sajnos elhagy minket. Csak remélhetem, hogy a tanácsra is nagy hatást tesz majd ez a jelentés. A tanács nagyon jól tenni, hogyha egyszerűen megszavazná a Lechner jelentés, hiszen akkor lenne egy kész, jó anyagunk, amely segítene az európai polgároknak. Ez egy nagyon jó dolog lenne a polgárok Európája számára is. Köszönöm figyelmüket! Nagyon szépen köszönöm. Léne úr, a következő felszólaló Luigi Berlingver. Az S és D frakció nevében. Berlingver úr, három percre öné a szó. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék csatlakozni azokhoz, akik Lechner kollégának megköszönték munkáját én is szeretném kihangsúlyozni, hogy mennyire fontos munkáról van szó. Nagyon nagy hozzáértéssel, nagy kitartással dolgozott ezen jelentésen, hiszen sziszi-fuszi munkáról van szó ezen rendelettervezet esetében. Néha a bizottság fűzött hozzá valamit, néha a tanács babrálgatta, a jogi bizottság is mindenképpen büszke lehet a munkájára. Szerintem az összes többi képviselő is így gondolja. Meg vagyok győződve róla, hogy valami nagyon fontos dologról van itt szó. Esetleg nem áll az újságokban, esetleg nem a politika csúcsát látják ebben. Azonban az Európai Unió építménye az ilyen jellegű munkákon nyugszik, hiszen arról van szó, hogy az európai polgárok érdekeit képviseljük. Itt pedig több millió polgárról van szó, akik különböző államokban élnek, és különféle jogi gyakorlatokkal szembesülnek. Ez nagyon hosszadalmas, nagyon nehézkes, és néha nagyon érzékeny pontokra is rá lehet lelni. Az Európai Unió büszke lehet arra, hogy tényleg foglalkozik ezzel a témával. A javasolt megoldások új, intelligens megoldások, most például megvan az örökhagyó lehetősége, hogy a saját származási ország joga szerint jár el, vagy pedig a szokásos tartózkodási hely jogrendje alapján. Néha nagyon nagy különbségek vannak a két ország között. Ez pedig azt jelenti, hogy az örökösödési ügyek nagyon nehezen oldhatók meg. Mindenképpen jogbiztonság is születne, hiszen hogyha az egyik vagy a másik megoldást szorgalmazza az örökhagyó, tehát a saját országa jogát, vagy a szokásos tartózkodási hely jogát, akkor ez a bíráknak is megkönnyíti a dolgát hiszen sokkal kevesebb problémával szembesülnek a bírák. Sokkal egyszerűbben lehet dönteni, nagyobb a biztonság és több a szabadság is. Aztán eh, itt szerepel az Európai Öröklési Tanúsítvány. Nagyon jó dolog ez, hiszen az örökös sokkal könnyebben hozzájut örökségéhez, és sokkal nagyobb jogbiztonságot élvez, míg sokkal kevesebb nehézséggel szembesül. A jogalkotási javaslatnak nagyon fontos része ez. Egyéb fontos dolgok is szerepelnek, tehát az örökkösödési szerződések. De még egy politikai megjegyzést hozzáfűznék. Remélem, hogy a tanács elfogadja ezt a szöveget, reméljük, hogy rendelet lesz belőle. Azonban nem szabad kőbevésnünk ezt a szöveget, hiszen nem lehet az, hogy Nagy-Britannia egyszerűen opt-outot válasz, hiszen Európának szüksége van Nagy-Britanniának is. Európára. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm. Most Alexandra Tájnak adom meg a szót. Az ALDE képviseletében két percben parancsoljon. Biztos asszony, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az öröklés és családi jogot eh, szeretnénk szabályozni a külföldi döntések újra szabályozásának tekintetében. Holnap szavazunk az öröklési jogról, és mint ahogy eh, Léna úr elmondta, itt nem politikai fenkölt kérdésekről van szó, hanem konkrétan segítjük a, problém, a polgárokat a probléma megoldásában. A legrosszabb eset, esetben határokon átnyúlóan kell fellépni, ahol a bíróságok különböző tagországok vannak, és ez nagyon költséges. Nagyon gyakran egymásnak ellent mondanak a döntések, hiszen mindegyik országban a saját jogát alkalmazza az adott tagország, ezt a jövőben meg kell változtatni. A jövőben a tagországi, tagországi bíróság kell, hogy fejépen, ahol az illető elhalálozott. De hát abból kell kiindulni, ahol az ember az életét élt el, onnét oda inkább kapcsolódik. De például, hogyha valaki Strasbourgban él, és úgy érzi, hogy Németországhoz inkább kapcsolódik, mint Franciaországhoz, akkor használhassa a német jogot, és nagyon fontos, hogy német bíróság elé is vihessék ezt az öröklési ügyet. Ha azonban valaki Majorkán terel, nem biztosíthat jogot ahhoz, hogy a spanyol jogot alkalmazza. Dánia, Nagy-Britannia és Dánia optautot választottak, ez sajnálatos, hiszen Dél-Európában nagyon sok britnek eh, vannak ingatlanai, Jelentős információs kampányra van szükség, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani Lechner kollégának a megoldásokhoz, az ő munkája azt eh, mutatja, hogy nagyon fontos, hogy a gyakorlatot is képviseljük. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Éva Lichtenberger asszony a Zöld frakció nevében. Nagyon szépen köszönöm. Köszönettel kezdeném felszólalásomat. Lechner kolléga kiváló, hozzáértő kézzel nyújt az anyaghoz, és nagy mértékben bevonta az árnyék is. Az örökösödési jogban most olyan fejlődést láthatunk, amely az elmúlt időkben már megmutatkozott. Az emberek mobilabbá váltak, sokkal többet utaznak, mozognak, és hogyha örökséget hagynak, akkor lehetővé kell tenni az örökösöknek, hogy nehézségek nélkül hozzáférhessenek örökségükhöz. Azonban, amennyiben ők a származási országban vannak, akkor ez jelenleg nagyon nehéz. Ismét 500-600. alkalommal látjuk, hogy Nagy-Britannia megint külön úton jár. Sok esetben szomorú, ez azonban itt tragikus számomra fontos volt az, hogy azonos nemű párokat sem szabad hátrányosan megkülönböztetni, amennyiben szeretnék érvényre juttatni örökségük örök hagyását. Nagyon fontos az, hogy mindenki diszkrimináció mentesen élvezhesse az anyag előnyeit. Köszönöm. Köszönöm. Said Karim úr kap szót az ECR frakció nevében. Elnök úr, vannak a teremben olyan kollégák, akik mutogatnak rám, és intézgétnek, amikor elmondom a megjegyzéseimet e, az Egyesült Királyság álláspontjával kapcsolatban. Először szeretnék őszintén köszönetet mondani Lechner kollégának, rengeteg eh, komoly munkát fektetett ebbe a dokumentumba. Azt hiszem két éven keresztül igazából mindent szeretnék neki megköszönni, mert eh, jelentősen hozzájárult ehhez a mű, műhöz, és szeretnék minden jót kívánni, hogyha valóban elmegy tőlünk, hiányozni fog. Léne úr a vita időzítéséről is beszélt a házban nem az ön hibájából, de nagyon későn került sorra. Livington, Lidington úrral kellett volna beszéljek ma este az Egyesült Királyság Európai ügyi miniszterével, és mivel most késésben vagyunk, nem tudunk vele beszélni, többek között erről a kérdésről sem. Szeretném elmondani, hogy Nagy-Británia és Írország abban a helyzetben volt, hogy úgy látták, hogy nem tudnak csatlakozni a jogszabályhoz. Mindig is mondtam, hogy a, a csatlakozásnak a lehetősége elméleti, mert nagyon sok EU állampolgár pedig nagyon sok erő, erő, állampolgárt épített, érint ez nálunk, is, 15,1%-a a lakosságunknak határon átnyúló családi kapcsolatokban van, és 19%-uk pedig Európa, az Egyesült Királyságon kívüli országból származik. Ez a szabályozás számos állampolgár számára más tagállamból, akik történetesen Írországban és Nagy-Britániában élnek, és fordított esetben az Európában különböző helyeken élő brit állampolgárok számára jelentős könnyebbséget jelentene majd. Tudom, hogy egy sor olyan szempontja van a rendelkezésnek, amely további könnyebbségeket hoz, mint például a közigazgatási könnyebbségek. Az Európai Unióban jelentős pozitívumot jelent. A parlament és a tanács együttműködése révén sikerült mind több tagállam gyakorlati szakembereinek és állampolgárának az igényeinek megfelelő rendeletet hozni. Még hogyha nagyon rövid időt is kaptunk arra, de mégis sikerül majd nekünk a friss gondolatokkal a hátralévő nehézségeket talán megoldani, hiszen közösen meg tudjuk oldani ezzel a házzal a, a nehézségeket, amelyeket már kezdet-kezdettől fogva láttunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Jaroszláv Paská. Ďakujem za slovo, vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka. Köszönöm. Igen, tisztelt biztos asszony, nagy érdeklődés olvastam az Európai Bizottság anyagát. Itt az öröklési ügyekben, amelyek határon átnyúló jellegűek, és természetesen nagyon érdekes az Európai Öröklési Tanúsítvány is. Hiszen amennyiben valaki nem a származáshelyi országában lakik, ott vagyonra tesz szert, és ezt szeretné örökül hagyni a otthon maradottaknak, akik nem a szokásos tartózkodási helyen vannak, akkor azt kell mondanom, hogy hm, igazából nagyon enyhe definíciókat találunk itt. És szerintem a különféle tagállamok különféle módon értelmezhetik ezt az anyagot. Azt hiszem, hogy sokkal pontosabb definíciókra van szükségünk ebben az anyagban. Köszönöm szépen. Köszönöm. Most pedig Dimitar Stojanov úrnak szeretném át. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azok a kérdések, amelyek amelyek a bírósági ügyekkel, örökösödési ügyekkel kapcsolatosak. Nos, az egyik legnehezebb területe a jognak, igen komplex is. Úgy gondolom, hogy a polgári jogi tapasztalataim alapján a jogi tanulmányok idején az ingatlan megosztásról gyakran beszéltünk. de úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne, hogyha ezeket a tapasztalatokat most valóban rendezhetnénk, eh, egyszerűsíthetnénk az eljárásokat. Lechner kollega jelentős eh, csodálatos munkát eh, végzett, és tulajdonképpen megkoronázza eddigi tevékenységét, remélem sokáig emlékszik majd rá, és mi itt a parlamentben is ugyanígy teszünk. Ha lehet azonban, szeretnék valami másra is rámutatni. Az eddigi jelentésekkel, kapcsol, jelentésekkel kapcsolatban, amelyekkel foglalkoztam a szakbizottságban, feltűnt, hogy a bizottság jogalkotási javaslatai minősége nem olyan kiváló. Tudom, hogy az európai politikusok rendkívül súlyos kell, hogy megküzdjenek, de mégis jó lenne, hogyha a bizottság a minőségre jobban figyelne. Köszönöm szépen. Most pedig... Köszönöm. Most pedig Zvievka úr kap kettő percre szót. Pani komisarz, koleżanki i koledzy, chciałbym dodać jeszcze jedną uwagę do tego, o czym mówił klas. Köszönöm szépen, elnök úr. E, godzina, o której... E, Köszönöm szépen bo trudno jest mi sobie wyobrazić że debata jest dobrze zaprogramowana kiedy my rozpoczynamy ten ważny temat godzinę później niż e, e, w istocie problémát. Uwaga do e, planistów. A tolmácsok sajnálják, de pro, nem hallanak semmit a fejhallgatóban. Kérje Zsefka, szinomi, kérje Zsefka, szinomi, úr, nagyon sajnálom, hogy félbe kell, hogy szakítsam, de a tolmácsok nem hallják a teremhangot. Tehát volt némi probléma, kérem folytassa most, talán működik már. Zsefka, a amilite. Zefka hogy legyen szíves folyt. Most megvan már a lengyel fordítás? Sikerült, kérdezi a hozzászóló. Ha minden működik, akkor folytatom. Köszönöm szépen. Tehát... Następną dotyczącą planowania e, e, planowania debaty plenarnej. Ezt a megjegyzést zárójelbe tenném. Még egyszer kezdje el, kérem. Can I start? Yes, please. Elkezdhetem? Kezdje el még egyszer előről. Köszönöm szépen. Elnök úr, nem szeretnék több időt vesztegetni. Azt gondolom, hogy jobban kellett volna terveznünk ezt a vitát, mert egy órás késésben vagyunk, és egy nagyon fontos témáról van szó. Azt gondolom, hogy ezt komolyabban kellett volna vegyük. Biztos asszony, hölgyeim és uraim, nagyon gyakran olyan témákról beszélünk, amelyek messze állnak a polgárok hétköznapjaitől. Sajnálatos módon igaza van, akik ezt a kritikát fogalmazzák meg, hiszen itt az Európai Uniónak jogalkotási kompetenciája bizonyos területeken nincsen, viszont ma egy olyan témáról van szó, ami nagyon fontos a polgárok számára. És nagyon fontos, hogy ez az anyag az ő érdekeiket szolgálja olyan helyzetekben, amikor nagyon nehéz helyzetben vannak elveszítenek egy hozzátartozót, és ennek következtében különböző jogszabályokat kell betartaniuk az öröklés során, ez pedig nem könnyű, nehéz ez a feladat, és ezen az anyagon Lechner kollégával, barátainkkal együtt dolgoztunk, neki köszönetet szeretnék mondani. Ez az anyag lehetőséget biztosít az összes fél számára ahhoz, hogy jogbiztonságot szerezzen, mégpedig tágabb értelemben ebben a labirintusban. Ez egy példa az Európai Unió jogalkotási tevékenységeinek, és ezzel nem változtatjuk meg a nemzeti jogszabályokat, hiszen az öröklési jog minden tagországban más és más, és nem szeretnénk a nemzeti jogba beavatkozni. Olyan jogszabályokra van szükség, amely megkönnyíti a polgárok helyzetét, akik más tagországokban élnek, illetve bizonyos ingatlanokkal rendelkeznek. Az Európai Öröklési Tanúsítvány ezt a helyzetet tisztázni hivatott, és tisztázza majd az öröklés különböző szempontjait. Kurt Lechner két és fél éven keresztül dolgozott együtt a különböző frakció képviselőivel, és azt gondolom, hogy egy nagyon fontos hozzáadott értéket teremtett a jelentésében. A jogszabályok az öröklési jogban mások és mások, és nagyon gyakran különböző hagyományokra alapolnak. Éppen ezért különböző kompetenciákra van szükség, mégpedig magas szintű képzettségre. Hangsúlyozni szeretném, hogy a jelentéstevő rendkívüli kompetenciával kezelte ezt a kérdést, és szerette volna elkerülni az összeütközéseket a különböző szabályok között. Elnök úr, van egy kérdésem. A polgárok ezt a jogot akkor tudják alkalmazni, hogyha megfelelő módon tájékozottak. Köszönöm. Παρακαλώ πάρα πολύ να τηρούμε το χρόνο. Köszönöm. Felkérem a felszólalókat, hogy az időt tartsák be. Evelyn Régner kapszult kettő perce. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt biztosasszony, igen, tisztelt előadó. Az új rendelet megkönnyíteni a határokon átnyúló örökségi ügyek megoldását. Egyre több ember más tagállamban is rendelkezik tulajdonnal, mint ahol lakik. Ez a rendelet nagyobb jogbiztonságot, több jogbiztonságot adna. Szeretném eh, még egyszer eh, azonban kihangsúlyozni, hogy van probléma. A probléma pedig eh, az, hogy néhány tagállam nagyon makacs. Nagy-Britannia és Írország nem akar csatlakozni a rendelethez, és uh, például azért, mert bizonyos ajándékozási ügyekben problémákat látnak. Azonban nem csak a brit és az ír lakosoknak jelent majd ez problémát, hanem negatív hatással lesz ez a többi európai polgárra is. Éppen ezért nem beszélhetünk brit vagy ír problémáról. Nem lehet uh, itt a mazsolát kiszedni a tortából. Igenis uh, az európai országoknak csatlakozni kell ehhez. Közös megoldást szorgalmazunk az összes tagállam lét részvételével. A tagállamok például az ajándékokban sem tudtak megegyezni, így ezek jogbizonytalanságot is jelentenek. A tagállamokat szólítjuk fel, hogy kompromisszum készek legyenek abban, hogy egyszerűsödjön a jogrend, átláthatóbb legyen. Nem lehet az, hogy drágább és bonyolultabb legyen az örökösödési jog. Nagyon fontos az, hogy a parlament is szívén viseli ezt a dolgot, hiszen uh, ismét elmondom, hogy ne mazsola kiszegetés, kiszedegetés legyen ez a dolog, ahol a britek és az írek csak azt fogadják el, ami nekik passzol, a többit meg nem. Επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Γιάννους Wojciechowski. Köszönöm. A következő hozzászóló Wojciechowski képviselő két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy nagyon fontos kérdésről vitázunk, ahol látszik az, hogy az Európai Uniónak milyen feladatai vannak, és milyen különbséget tud jelenteni az európai polgárok életében. Az öröklési jog egy olyan terület, amely a polgárok nagy részét érinti. Minden bizonyal vannak olyan emberek is, akik nem halmoznak fel vagyonokat az életük során, de azt gondolom, hogy az emberek nagy része előbb vagy utóbb örököt hagy maga után. Éppen ezért Lechner úr javaslata, Nagyon fontos javaslat, nagyra értékelem a munkáját, egy előnyös javaslatról van szó a polgárok számára, hiszen ez segíti a döntés jogát annak kapcsán, hogy választhassanak. Ez pedig egy nagyon fontos aspektus. Gratulálni szeretnék Lechner úrnak ehhez a munkához. Azt gondolom, hogy ez a szabály segíteni fogja az európai polgárokat, és megkönnyíti, egyszerűsíti majd az öröklési kérdéseket bürokratikus akadályok lebontásával. Hiszen nagyon bonyolult kérdések megoldásáról van szó. Köszönöm szépen. A kérdés Gerard Batten, igen, Köszönöm szépen. Batten úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez egy megint nagyon gyenge megoldás, még gyengébb befejezése. Az európai ingatlan jegyzék és az európai ingatlanadó bevezetésének első lépésének tekintjük. Ezt a Nagy-Britániában nagyon sokan attól tartanak, hogy az Európai Unió az örökségi jog ra teszi most ennek ezért rá a kezét. Ez az oka annak, hogy az Egyesült Királyság emiatt marad ki. Nincsen semmi elv mögött, hiszen ebben sincsen semmi elv, ebben az rendeletben. Nagyon furcsának tartom azt, hogy mások nem akartak kimaradni, inkább, hogy sokan be akartak lépni. Beszélgettünk képviselőkkel is együtt, és teljesen felesleges dolgokat mondanak el ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy végre bölcsen a függetlenségi párttal együtt nem szavazzák meg ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Raffaele Baldessare két percet kap. Köszönöm szépen, biztos úr, eh, biztos asszony, tisztelt képviselők, 450 ezer nemzetközi örökösödési ügyet kell az Európai Unióban évente kezelni, több mint 120 milliárd összértékben, ahogy elhangzott. Ennek ellenére még mindig rendkívüli nehézségekkel kell az állampolgárokkal megküzdeni, hogy eldönthessék, hogy mely állam, mely hatósága illetékes az örökösödési ügyben. Hozzá kell azt is tenni, hogy a legtöbb tagállamban nem lehetséges az, hogy az államok kiválasszák örökösödésekkel kapcsolatban az irányadó jogot. Különböző dokumentumokat, okiratokat követelnek, amelyeket nem abban lehet már beszerezni, ahol kiállították, és ez óriási terhet ró az állampolgárokra pontosan ezeket a terheket kívánja enyhíteni a rendelet, amiről tárgyalunk. Ez nem egy tipikus jogi aktus, ez egy olyan eszköz, amely nagyon fontos szempontot próbál szabályozni a társadalom életében, fontos elemet. Az örökösödés, az örökség és az erre vonatkozó szabályok befolyásolják a társadalom struktúráit is. Éppen ezért köszönöm mindenkinek, aki a rendkívül nehéz jelentés megfogalmazásában közreműködött, különösen Lechner kollégának köszönöm, hogy olyan nagy odaadással foglalkozott a rendkívül nehéz időszakban. A több millió európai polgár nevében is köszönöm, akik élvezik majd a jogi aktus előnyeit, és hozzájárul az európai összetartáshoz. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Katarina Nevadalova másfél perc. Nagyon szépen köszönöm. Egyet kell értenünk a bizottság javaslatának fő orientációjával. Arról szól ez, hogy a határon átnyúló ügyekben egyszerűbb legyen a jogalkalmazás örökhagyás esetén. A javaslat világos, átfogó és jogbiztonságot nyújt. Az átlagpolgár is értheti. Elkerüljük az örökösödés szétaprózódását. Hiszen az örök hagyó megválaszthatja, hogy mely tagállam bírósága legyen illetékes az örökösödési ügyekben. A családok, a rokonok is védelmet kapnak, és pedig több védelmet kapnak ezzel a jogszabályjal. Sokkal egyszerűbb megkerülni a visszaéléseket is. Természetesen az összes hiányosságot nem lehetett eltávolítani, a jelenlegi tervezetet még lehet javítani még hatékonyabb lehetőségeket is létrehozhatunk a polgárok számára. Nagyon fontos ebben a tekintetben, hogy az értékek erősödjenek. Az európai hozzáadott érték pedig ugyanúgy erősödik. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászóló Tikao kollega másfél percben. Funcționarea pieței interne trebui facilit. Köszönöm szépen. A belső piac működését segíteni kell, mégpedig azzal, hogy az akadályokat elhárítjuk. Hiszen az emberek eh, nagyon fontos, hogy ne álljanak akadályok el, előtt, amikor határokon átnyúló löklési kérdésekről van szó, és ez érinteni, ennek érintenie kell a, a polgárjogi kérdéseket, tehát nagyon fontos, hogy a jogok és a kötelezettségek átvihetőek legyenek határokon átnyúló ügyekben, és fontos, hogy a polgárok megszervezhessék az öröklésüket e, előre a hatályos jogszabályok értelmében. És fontos, hogy Az öröklés első lépéseitől kezdve mindez a kedvezményezettek érdekében álljon. A különböző jegyzőknek is megfelelő szempontokat kell szem, szem előtt tartaniuk. És fontos, hogy a jegyzékekben is ennek nyoma legyen a tagországokban. Azok a személyek, akik eh, regisztrálják a különböző vagyonelemeket. Fontos, hogy az adott tagország, ahol ez a jegyzék található, ezeknek a szempontjait vegye figyelembe. Ugyanez vonatkozik az adózási kérdésekre is, tehát nagyon fontos, hogy a személyek szabad elállásának akadályait elhárítani, és fontos, hogy az összes tagország ezt a szabályt megvalósítsa. Írország, Nagy-Britannia és Dánia az optátot választották. Köszönöm szépen. Most áttérünk a spontán felszólalások kérdésére, és Pazescu asszonynak adom meg először a szót, parancsoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon fontos, hogy tisztázunk még nyitott kérdéseket, annak érdekében, hogy a mobilitást erősítsük a polgárok számára. Éppen ezért fontos a joghatóságot megállapítani az öröklési kérdésekben is. A hatos módosító indítvány értelmében az öröklési jó kölcsönös elfogadása, illetve az európai öröklési tanúsítvány bevezetése szintén ezt a célt szolgálja. Nagyon fontos, hogy határokon átnyúló kérdésekre is kitáljunk, és fontos, hogy előre láthatóak legyenek a különböző jogi szempontok. Fontos, hogy az ellentmondásos pontokat kiküszöböljük. Az új polgári törvénykönyv Romániában szintén elismeri ezeket a kérdéseket, és fontos, hogy mindezt a jelenlegi

Elnök úr, amióta vannak EU jobb szabályok, azóta nem csodá, ne, semmi csodálkozni való azon, hogy a mozgásszabadsággal kapcsolatos jogterületekre is figyel az Európai Parlament. Különböző lehetőségek vannak a munkavilágában, az ingatlanszerzésben, a házasságkötésekben, vállásokban. Nagyon fontos tehát, hogy jogbiztonságot teremtsünk olyan szabályokat kell hozni, amelyek nyomon követhetők és érthetők az állampolgárok számára. A, a saját hazájának való jogrend választásának lehetősége rendkívül fontos. Pontosan a módosult környezetek miatt nagyon fontos, hogy az állampolgárok bízhassanak abban, hogy tudják esetükben milyen, mely államnak a joga vonatkozik rájuk majd. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel megadom a szót Reding asszonynak. Elnök úr, köszönöm szépen. Én magam is úgy gondolom, Köszönöm, elnök úr. Úgy gondolom, hogy ez, én is, hogy ez nagyon jó hír az állampolgárok számára. 450 ezer örökösödési ügy van, nemzetközi hátterű ügy Európában évente. Most lehetőséget kapnak az érintettet, hogy válasszanak, és végre biztosítjuk számukra, hogy a mozgás szabadság jogával éljenek. A tárgyalások e dokumentummal kapcsolatban, amely a terület első határon átnyúló együttműködését jelentette, e, rengeteg technikai jellegű munkát, időt igényelt a delegációk részéről ahhoz, hogy megértsék a jogrendek közti különbségeket, fontos elemeket. Nagyon fontos volt a munka során az, hogy megpróbáltok Írország és az Egyesült Királyság fenntartásait is eloszlatni. A tervezet már megfelelő kompromisszumot jelent, amelyet az Egyesült Királyság és Írország is el tud majd fogadni, hiszen rendkívüli előnyöket jelent e két ország állampolgára számára is. Ha úgy döntöttünk, hogy e két ország nem vesz részt, most természetesen a jövőben bármikor lehetőségük van arra, hogy csatlakozzanak. Az információs kérdéssel kapcsolatban Teljesen egyetértek a képviselőkkel abban, hogy mennyire fontos, hogyha ez a jogszabály hatályba lép, akkor tájékoztassuk az állampolgárokat jogaikról, lehetőségeikről. Az Európai Közjegyzők szab, ö, Tanácsa a bizottság pénzügyi támogatásával 22 nyelvű weboldalat indított pontosan azért, hogy, a tájékoztat, hogy tájékoztassa az állampolgárokat az új szabályok előnyeiről. Nagyon fontos, hogy minden résztvevő tagállam közjegyzőit is megfelelően tájékoztassuk, és ők pedig viszont tájékoztassák ügyfeleiket az új lehetőségekről. Köszönöm. Kiria Kiria Lechner. Köszönöm szépen a Reding asszonynak, és Lechner úr, kedves Kurt, még egyszer szeretnék gratulálni, magam nem is. De ha lehet, mielőtt, mielőtt hozzászólna, szerettem volna gratulálni önnek. Ha min- szeretnék minden jót kívánni önnek, jó egészséget, remélem, hogy tapasztalatát, tudását továbbra is az állampolgárok érdekében fogja használni. Nagyon örültem annak, hogy az elmúlt időszakban együttműködhettem önnel a jogi szakbizottságban, és meg is adom a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm ezeket a kedves szavakat. 150 eh, percet fogok elérni négy nap múlva, és remélem, hogy eh, áldását adja majd a parlament erre az anyagra. Minden kollégának köszönetet szeretnék mondani az értékes hozzájárulásokért, és még egyszer köszönetet szeretnék mondani a bizottságnak is, kitűnő volt az együttműködés, és az együttműködésünk átját képe, képezte a jelenlegi eredménynek. Kedves kollégák, a dolog természetéből adódik, illetve a különböző élethelyzetekből, a bonyolultságból, hogy nem minden egyes eh, esetre tudunk megfelelő megoldást találni, mindig maradnak majd kérdések, nyitott kérdések és problémák. Éppen ezért Berlinger kollégával csak egyet tudok érteni, mindabban, amit ő elmondott. Régner asszonynak pedig el szeretném mondani, hogy úgy, érzem, úgy érzem, hogy itt félreértés van. Nem arról van szó, hogy a klóbeket nem ne szabályoztuk volna. A klóbeknél arról van szó, hogy a, az ajándékokat hogyan értékeljük, és ezt a kérdést már szabályoztuk nem olyan módon, ahogy a brit kollégák vagy az ír kollégák ezt szerették volna. Az, hogy esetleg majd később egy másik megoldást tudunk-e találni, már egy más kérdés, és a, a kolléga, Betten kolléga nem látja azt, hogy már most olyan a, brit polgárok vannak, akik Franciaországban, Belgiumban élnek, Franciaországban vagy Belgiumban ingatlanaik vannak, és már most idegen jogot alkalmaznak rájuk nézve, és nem brit jogot. De hát azt gondolom, hogy néhány év múlva meglátjuk majd azt, hogy hol tartunk, és utána folytathatjuk ezeket az eredményeket. Én személy szerint el tudom képzelni azt, Hogyha a jogválasztást tekintjük, akkor 10-20 év múlva ezt még tovább tudjuk szabályozni, de egyenlőre ez nem lehetséges. Nagyon fontos, hogy a polgárok érdekeit, szempontjait javítsuk, és ennek szempontjából a jelenlegi anyag nagyon fontos ebben a folyamatban. Elnök úr, még egyszer köszönöm kedves szavait, és a kollégáknak is köszönöm a kedves szavakat, illetve a bizottságnak még egyszer az együttműködést köszönöm. Még egyszer, minden jót, kedves Kurt! Zitisi, peratotik. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Most, kedves kollégák, ezt a vitát lezárjuk. Holnap 12 óra 30-kor lesz a szavazás.